Good afternoon, uh, everybody. Welcome to our session of today. Um... Jó, jó reggelt kívánok, vagy jó napot kívánok mindenkinek. Uh, azt hiszem, hogy a napi rendet mindenki megkapta, nincs ezzel kapcsolatban semmilyen megjegyzés. Hogyha jól tudom, akkor tehát ezt elfogadjuk, és uh, mindenki tisztában van azzal, hogy a mai ülésünk az interneten is követhető, minden dokumentum hozzáférhető az interneten is. Az áprilisi ülésünknek a jegyzőkönyvét és elfogadottnak tekintjük, amennyiben senkinek nincsen ezzel kapcsolatban ellenvetése. Aztán az első napi rendi pontunk a intézményközi tárgyalásokról való beszámoló. Az első anyag pedig az elektronikus kommunikáció. Dita Karancova jelentéstevő, de hogyha jól tudom, akkor nincs itt, úgyhogy a kollégája kapja meg a szót. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony, Dita elnézést kér azért, hogy nem tudott eljönni, de elküldte a felolvasandó szöveget. Több mint másfél éve nyújtotta be a bizottság a javaslatot, amely igen bonyolult, négy különböző irányelvet próbál egy kódex, egy kód keretében összpontosítani. Az IMCO szakbizottság nagyon is aktív szerepet vállalt ebben a munkában. Rendkívül sokat kellett dolgozni az, első, az elmúlt év során, és ezért itt a köszönetet mond mindenkinek a szakbizottságban, ugyanígy a titkárságnak, illetve a kollégáknak is. Nagy kár, hogy mm, az érdemeink nem érvényesülnek. Az elmúlt trialógus április 25-én volt, és ott a következő témákban állapodtunk meg. Egyrészt ott van a gyermek és segélyvonal kérdése. Az elveszett gyermekekre vonatkozóan van egy 116600 szám, amelyet 116 egy-egy-egyre váltunk föl. Aztán ott van az interoperabilitás. Már megállapodtunk a határidőben, hogy mikorra kell a digitális rádió receivert t felállítani, ennek ezt át kell állítani digitális formátumban, úgyhogy ez egy óriási előrelépés hiszen az analógról való áttérés új lehetőségeket nyit majd. Aztán oda kell figyelnünk az interoperabilitásra a különböző boxok között is, illetve meg kell győződni arról is, hogy ezeket vissza lehet adni költségmentesen, és reméljük, hogy így az elektronikus hulladékot csökkenthetjük. És végül a fogyatékkal élőkre vonatkozóan, és reméljük, hogy őket is teljes mértékben bevonják majd az irányelv hatásköre alá. Amennyiben szüksége van rá, külön felszerelése, berendezésekkel kell őket ellátni, és nagyon fontos a hozzáférhetőség. Ami pedig a mobilitási aktust illeti, megállapodtunk abban, hogy természetesen a távközlés tekintetében is a fogyatékkal élők, a társadalom teljes jogú tagjai, és ez nagy győzelem a szakbizottság számára. Nézzük, hogy mi maradt még holnapra. Egyrészt az univerzális szolgáltatások területén két kérdés merül föl. Egyrészt, hogy mi legyen a minimális internetsebesség, amelyhez mindenki hozzáférhet, még akkor is, hogyha vidéki területen élnek, vagy pedig nem, nem tudják megfizetni az internet csomagot. Aztán akik nem tudják megfizetni saját internet csomagokat, meg kell határoznunk, hogy milyen internet hozzáférést kell biztosítani számukra. Némi előrelépés már történt, azonban még vannak fönnmaradó kérdések. Aztán a végfelhasználói jogok tekintetében a mobil nyilvános figyelmeztető rendszer tekintetében előrelépés történt, azonban további rugalmasságot kérnek a tagállamok, mint amit a parlament szeretne, tehát további vitára kerül majd sor. Aztán pedig az Európai Unión belüli kommunikáció területén az IMCO szakbizottság álláspontját védi majd meg a továbbiakban is Dita, és szeretne emlékeztetni mindenkit arra, hogy a szakbizottságunk vetette fel ezt a nagyon fontos kérdést, és ki fog állni emellett. Úgyhogy azt is leszögezhetjük, hogy a tanácsjavaslat nem rossz, azonban nem hoz megfelelő eredményt jelenleg. Nagyon reméli a jelentéstevő, hogy gyakorlati eredményeket érünk majd el. Nagyon szeretnénk, hogyha a bolgár elnökség égisze alatt le lehetne zárni majd ezt a témát, és Dita reménykedik ebben. Köszönöm, és akkor lépjünk tovább. A második téma... Bocsánat, Van Nisztelrooy úr kér szót. I just shortly want to underline the spirit of Rita. Csak röviden, hadd mondjam azt, hogy egyetértek a kollégával, Szerintem felháborító, hogy az Imkó nem kapja meg az őt megillető figyelmet. Hogy elgondolkozunk azon, hogy mi történt az Iprében, ahol a spektrumban sikerült megegyezni, és aztán úgy gondolták, hogy ez a nagy megoldás, nos hát jó lenne, hogy a holnap, ami remélhetőleg az utolsó háromal egyeztetés, hát, hogy holnap mindenben sikerüljön megegyezni. Mert szerintem a többi dologban esetleg meg tudunk egyezni, le tudjuk zárni. Az EU-n belüli hívások esetén szerintem ez a mi hatáskörünk. Ez egy jó ez megoldás lenne a polgároknak, nagyon jól lehet ezt a sikert kommunikálni, és a piaci torzítás is minimalizálhatjuk ezzel hogyha most sikerül ebben megegyezni. Remélem, jobban tudjuk majd ezt kommunikálni. Kérem a titkárságot, hogy legyen ezen rajta, hogyha holnap remélhetőleg elérjük ezt a megállapodást, akkor ezt tudjuk kommunikálni. Egyébként pedig ugye a néppárt nagyon örül ennek a haladásnak, a maximális harmonizációs megközelítés is kedvünkre való. Nagyon fontos az, hogy az optimális jogokat érjék el a polgárok, tehát ne próbálják meg csökkenteni a jogaikat, és számomra, mind holland számára, nagyon fontos a holland eset, és függetlennek tar- fü- fontosnak tartom a számfüggetlen kommunikációt. Bizonyos esetekben szerintem lehetünk szenzációhajhászak, hiszen van, van amikor szenzációs eredményt érünk el. Bizonyos esetekben az itt lehet, hogy más felé tekintget, lehet, hogy a beruházási klímát vizsgálják, de nagyon fontos az természetesen, hogy a beruházókat tudjuk ide vonzani, mint a világon bárhol de hogyha az EU-n belüli hívásokat meg tudjuk oldani, ez egy hatalmas mérföldkő. Kérem tehát mindenkit, hogy támogasson minket. Az IMCO-ban is hatalmas munkát végeztünk ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Biztos vagyok benne, hogy Dieter mindent megtesz majd, amit megtehet, hogy győzedelmeskedjünk. Jó? Akkor nézzünk rá a következő témánkra térjünk rá a következő témánkra. Single Digital Gateway, Melanie Mici ennek a kérdésnek a jelentéstevője. Ő ma nem tudott eljönni, úgyhogy engem kért meg, hogy néhány szót szóljak erről a témáról. Harmadik egyeztetés. Ugye az a kérdés, hogy eddig mit sikerült elérni a nyelvek témájában, 11.5.2, ennek a 1-es és a 2-es nos itt csupán néhány technikai kérdést kéne még tisztázni, de azért ezt meg kell tenni. Alapvetően az általános megállapodás megvan, tehát még a bolgár elnökség alatt, ez nagyon jó hír. És a júliusi szakbizottságülésén fogunk erről szavazni. Ennyit a Single Digital Gateway-ről. Ennyit szeretnék elmondani a három oldal egyeztetésekről. Most pedig a módosítókról fogunk beszélgetni, mégpedig a, a PEP e témában, Pan-European Personal Pension Products, és ennek a témának a jelentéstevője. Birgit. A Igen, tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! Miután legutóbbi alkalommal bemutattam önöknek a jelentés tervezetemet, most széhány, néhány megjegyzést szeretnék tenni a módosítókkal kapcsolatosan. Itt a módosító indítványhoz még további 94 módosító érkezett. Itt összességében 642 módosító van most itt előttünk. Örülök, hogy a módosítók nagy része a mi szakbizottságunk számára fontos területekkel foglalkozik. Ezen területeket lefedik majd az én kompromisszumos módosítóim is, és remélem, hogy körű egyetértést tudok ezekkel elérni. A célom az, hogy erős imkó pozíciót alakítsunk ki a belső piaci kérdésben, illetve a fogyasztóvédelmi kérdésekben a fő szakbizottság véleményehez. Most közelebbről ezen területekről. Az első fontos terület az illetékességek felosztása az OJOPA és a nemzeti illetékes hatóságok között, már ami a PEPSZEK tanúsítását illeti. Az álláspontom az, hogy az OJOPA egy fontos és központi szerepet játszik, mert egy, a PEPEK tanúsításában. Itt először is az engedélyezés illetve a tanúsítás fogalmak cseréjéről szólnék. A nemzetileg illetékes hatóságok szerepe főleg a felügyelet lesz. Ugye volt itt májusban egy illetékes hatóság, és ezt a rendszert meg kell őriznünk a PEP rendeletnél is, amit ők kialakítottak. Itt nem szabad kétféle rendszert létrehozni, mert ez jogbizonytalanságot eredményezne, és a költségeket végül is a végfelhasználók viselnék. A PEP rendeletet a pénzügypiacokon harmonizált szabályokhoz kell igazítani. Ugyanakkor nem, nincs egyetlen PEP, a szolgáltatók különböző PEP termékeket fejleszthetnek ki. Az a jobb a fontos feladat az, hogy megvizsgálja, hogy vajon a benyújtott szerződéses rendeletek ezen termékek tekintetében a már fennálló rendeletekkel összhangban vannak-e. És itt tudatosan választottam a tanúsítás szót, mert itt ebben benne foglaltatik az, hogy meg kell ejteni ezt a vizsgálatot a rendeletekkel való összhangot illetően. Ezt az Európa európai szinten megteszi, és így a fogyasztók ö, tudhatják, hogy az adott PEP megfelel az ígéreteinek. A nemzeti illetékes hatóságok fontos szerepet játszanak ebben, ugyanis az ő feladatuk a PEP szolgáltatók felügyelete. E két feladatnak tehát szoros együttműködésben kell történnie a kölcsös információszolgáltatás révén, és mindez nagyon nagy jelentőségű bír a fogyasztóvédelem szempontjából. Fontos szempont számomra az a kérdés is, hogy a PEP e szerződéssel mi is történik, hogyha a tanúsítást visszavonja az illetékes hatóság. Itt előirányoztam, hogy az EOPA közösen a nemzeti illetékes hatóságokkal a fennálló vagyonértékek visszafizetését koordinálja. És itt gondoskodni kell arról, hogy a megtakarító ne szenvedjen károkat, támogatást kapjon, hogy akár egy másik szolgáltatóhoz menjen át, a pepjével, vagy pedig felmondja az adott szerződést. A második fontos terület a PEP e standard opcióra vonatkozik, és az ehhez kapcsolódó kifizetési rátákhoz. Fontos számomra, hogy a standard opciónál a megtakarító legalább a befizetett járulékait visszakapja bezárulag a költségekkel, illetékekkel és az inflációs rátával. Támogatom azt a megközelítést, hogy a standard opciónál fennálljon annak a lehetősége, hogy egy 30%-os egyszerű kifizetésre is lehetőség legyen a befizetett tőke tekintetében, hogy aztán ez a vég kifizetési szakaszban, vagy ezt megezően történik, erről még további vitákat kell lefolytatnunk. A múlt héten hat kompromisszumos módosító indítványt küldtem ki, illetve csomagot az jelentéstevőknek. Ma kerül sor a második árnyék jelentéstevői találkozóra, és ott részleteiben megtárgyaljuk javaslataimat, illetve a lehetséges kompromisszumokat. Két hét múlva itt a szakbizottságban bemutattam a kompromisszumos módosítókat, és így június 19-én az IMKO-ban szavazhatunk az anyagról. Végezetül nagyon nagy köszönetemet szeretném kifejezni az elnyékjelentéstevőknek, asszisztenseiknek, és persze a bürónak is, mindenkinek köszönöm ezt a konstruktív együttműködést. Baráti légkörben zajlott ez, és azt hiszem, hogy mindez jó eredményt fog hozni számunkra. Köszönöm. Thank you very much. And then for the SND we have... Köszönöm szépen. Szeli a tevő a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, és én is köszönetet mondok a jelentéstevőnek, aki kiváló munkát végzett. Én is benyújtottam módosítókat, 87-et, és ö, osztom a jelentéstevő fő véleményét, legfontosabb véleményét, miszerint nyugdíjtermékről van szó, a harmadik pillérbeli termékről, tehát nem fogja fölváltani a nyilvános munkaügyi és nyugdíjrendszert. Nagyon sok dologgal egyetértek a jelentéstevőben, azonban bizonyos kérdésekben eltér a véleményünk, jövő héten ezeket majd megvitatjuk. Ezek fontosak számunkra. Egy Európai Uniós termékről van szó, tehát a PEP engedélyezési hatásköre az e, Európára kell, hogy essen, és természetesen szorosan együtt kell működnie az EIOPA-nak e a nemzeti hatóságokkal. Aztán van még valami, ami nagyon fontos számunkra, ez pedig a default opció. Itt egyetlen egy opciót kell csak megnevezni, és azt szeretnénk, hogy az EIOPA hozza létre a szabályozási standardot. Fontos számunkra, hogy ez a default opció valóban tőkevédelmet nyújtson, és legalább a befektetett pénzt visszakapják az emberek a költségek levonása előtt, illetve az infláció levonása után. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ne vezessük fél, félre a PEP használóit, különben a bizalom sérül. Ami az alternatív opciókat tiszteli, illeti, nem igazán látok ellenvetést, azonban a fogyasztóvédelem tekintetében nagyon fontos az, hogy írásos tájékoztatást nyújtsunk, hogyha nem a default opciót javasoljuk. Fontos tehát, hogy átláthatóak legyenek a költségek, és és ezek a 0,75 század százalékot ne haladják, meg fontos a költséghatékonyság. A PEP e megtakarítók számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a beruházási opciót megváltoztassák, annyiszor, ahányszor csak akarják, és mindig tájékoztatást kapjanak a beruházások módosításának következményeiről. Megállapítjuk tehát, hogy Költségmentés, költségmentés kell, hogy legyen a váltás 5 évente egyszer, de a váltást biztosítani kell. Fontos, hogy itt a 0,25%-ot ne haladjuk meg a költségek tekintetében. Természetesen beszélünk majd erről még részletesen. Fontosnak tartom az átláthatóságot, illetve a fogyasztóvédelmet, ennek emelésére bizonyos módosítókat nyújtottam be. Vonatkoznak ezek a tanácsadásra többek között, és ezen kívül a kollektív jogorvoslathoz való jogot is megemlítettem. Úgy látom, hogy jó költséghatékonysági eszközt alkalmaz a jelentéstevő, azonban csak egyetlen egy default opciót szeretnénk látni. Fontosnak tartjuk azt, hogy a fogyasztónak segítséget nyújtsunk, Egyrészt a PEP-re vonatkozóan általában, amikor ez a megfelelő opció, illetve meg kell mondani pontosan, hogy a default opció és az alternatív opció között mi a különbség. Etikai környezetvédelmi, szociális és egyéb tényezőket figyelembe kell venni a beruházások során. Az adógyi visszaélést el kívánjuk kerülni, vagy az adók közötti válogatást, ezért a tartózkodási ország elvét kell alkalmazni. Gratulálok tehát a jelentésnevőnek, és várom a további közös munkát, amelyek során a nézet eltéréseinket, illetve a különböző véleményünket egyeztethetjük. Elnök, köszönöm szépen. Az ECR részéről nincs itt a jelentéstevő, engem kért meg arra, hogy olvassak fel valamit. wants to say is that uh, our concerns with this program have not been... Azt mondja, hogy az eddigi aggájainkat nem orvosolták, a nagy biztosítási cégeknek segít ez a PEP termék. A kisebb cégek esetében nehéz, a kisebb cégek nehéz helyzetbe kerülhetnek, ezért azt szeretnénk, hogy nyolc kompartmentet is megnyithassanak a kisebb biztosítók, hiszen ezek így uh, egyenlőbb játékteret biztosíthatnák. Aztán fölmerül annak is a kérdése, hogy, hogy ebből a programból ki, ki jöhet ki jól akkor, hogyha a kamatlábak alacsonyabbak. Másodszorban ez a program, ennek a programnak a célja a konvergencia, illetve az, hogy a kisebb cégeket fölkarolja. A nagy biztosítók nem ezt teszik, és úgy látjuk, hogy a program a konvergencia ellenében hathat. Azt sem tudjuk, hogy a veszteségeket kifizetik meg, kifizeti meg. Például egy PEP szolgáltatás nyújtó csődbe menetele során, vagy az illegális eszközök, a nem likvid eszközök esetében. A 65 éves kort szeretnénk küszöbértéket meg, meghatározni, illetve a kifizetések küszöbértéket 30%-ra tenni. Különben nagyon magasak lesznek a szociális költségek, hiszen a megtakarítások túlságosan hamar elfogynak. Nagyon is ismertes tény, hogy az várható élettartammal nem megfelelően számolnak az emberek. Ami pedig a váltást illeti, a dekumulációs fázisban, szerintünk ennek nincs értelme, és a nem likvid eszközök esetében csak problémát jelenthet. És végül azt szeretnénk, hogy ez személyes termék legyen. Nagyon nehéz eldönteni azt, hogy mikor milyen törvények vagy szabályok vannak érvényben. Úgyhogy fölmerül annak a lehetősége, hogy a kedvezőbb törvényeket, illetve szabályokat próbálják kihasználni az emberek meg kell magyarázni, hogy milyen tényezőket kell figyelembe venni, azonban azt látjuk, hogy itt túlságosan nagyok a feltételek. Meg kell további magyarázatot kell nyújtani a felhasználóknak. Úgy tűnik, hogy az adóügyi kérdésekben megállapodtunk, miszerint ez tagállami kérdés, és ebben én, ezzel én is egyetértek. Aztán az Alda részéről Szeremics sor következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Colin Langénak szeretnék gratulálni, kiváló munkát végzett az eddigiekben. A nyugdíj termékek egy tipikus olyan terület, ahol a belső piac egyáltalán nem teljes, nagyon komoly akadályok vannak, és ezt próbáljuk megoldani azzal, hogy a nyugdíjtermékekre egy belső piacot hozunk létre. Egyre nagyon jól haladunk, ígéretesek az eddig elért dolgok, volt néhány ülésünk, már nagyon jó kompromisszum szellemben folynak ezek az ülések, csak nem minden frakció részt vesz ebben. Mi nagyon sok mindenben egyetértünk a jelentéstevővel, kompromisszumos módosítóknál is fontosnak tartjuk azt, hogy az EOPA-nak mennyire fontos a szerepe, főleg a jövőbeli ö, nyugdíj termék ö, kiadókra. Nagyon fontos még a tanácsadás is. Nagyon fontos az is, hogy a meghosszabbítsuk azt az időszakot, amely azokra vonatkozik, akik ezeket a termékeket forgalomba hozzák, hiszen eh, van egy átmeneti időszak, eh, ami idő, amin belül föl kell állítaniuk a megfelelő rendszert az összes tagállamban. Aztán 15-ös, 28-as és 29-es cikk, szerintünk még itt lenne munka, de meggyőződésem, hogy hamarosan itt is meg tudunk majd egyezni kompromisszum formájában. Köszönet még egyszer jelentéstevőnek és a többi egyik jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Soltes úr a zöldek részéről. A következő. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Én is szeretnék Oli Langernek köszönetet mondani. A zöld frakció nevében hadd emeljek ki néhány dolgot, bár ezekről a kérdésekről már tájékoztattuk az ennék jelentéstevő a jelentéstevőt környezeti, szociális és igazgatási kérdésekre vonatkozóan van néhány észrevételünk. A 281-es módosítónk szól erről, illetve a PEP e termékek forgalomba hozóira is vonatkoznak bizonyos megfontolások. Nagyon fontos az, hogy a létező termékeket is védjük. Szerintem ez is egy olyan alapvető feltétel, amit mindenképpen figyelembe kell venni. és rendkívül fontos az is, hogy megfelelően tájékoztassuk a fogyasztókat a különböző fórumokon. Még egy fontos dolog szerintünk ez pedig az lenne, hogy válthasson szolgáltatót a megtakarító, akár öt éveként, vagy akár gyakrabban, ennek ingyenesnek kell lenni bizonyos feltételek betartásával, és fontos még a hordozhatóság. A hordozhatóságra vonatkozóan van egy módosítónk is. Ez azt jelenti, szerintünk, hogy a szolgáltatók partneri kapcsolatot hozhatnak létre, és ezáltal a felhasználók hordozható felhasználók számára hordozhatóvá válik a PEP termék. Nagyon fontos továbbá az, hogy pontosan tudják a PEP felhasználók, a megtakarítók, hogy milyen szerződést írnak alá, mire szerződnek. A 432-es módosítószor erről, illetve a 24a új cikket is mi javasoltuk. Ez a tájékoztatási jogról szól, a környezeti, szociális és igazgatási kérdésekben, a 227-es, ami a 23B új cikket vezetné be, szintén fogyasztóvédelmi témájú, ugyanis a bizonyítás terhét mindenképpen a szolgáltatóra róná át, róná, amikor is nem egyértelmű, hogy miért szenvedett kárt a megtakarító. Szerintem ezeken a kérdéseken el kéne gondolkozni, és hát a kompromisszumos módosítóknál is ezeket be lehetne venni. Köszönöm szépen. Denis de Jong következő. Köszönöm. Wat in het Nederlands doen dit keer uh, um, het praat makkelijker. Nos, talán könnyebb itt most hollandul beszélnem, mert elég összetett ez a, az anyag lezajlott az első találkozó az árnyékjelentés tevők között, és talán nem tűnt ki elég világosan ott az, hogy mi is fontos számunkra. Túl sokat szóltunk a tanúsításokról és az EIOPáról, mi egy csomó módosított benyújtottunk, amihez kapcsolódik, de számunkra nem ez a legfontosabb szempont. Fontos a felügyelet, fontos a minőség, amely szükséges a tanúsításhoz. Ugyanakkor sokkal összetettebbek a problémák. A nyugdíjak igencsak eltérnek a biztosításoktól függően, hiszen tudjuk, hogy ugye például az autók biztosítása terén nem nincsenek kötelező védzáradékok. Ezzel szemben a nyugdíjak esetében a szerződéseket azoknak kell megkötni, akiknek erre valóban nagy szükségük van. Ugyanis amikor valaki aktív dolgozik, akkor megpróbálja csökkenteni a költségeit, alacsonyabb díjak célhoz próbál jutni, és nagyon gyakran a folyósított nyugdíj nem megfelelő. Az önálló munkavállalók gyakran egyéni munkaszerződéssel rendelkeznek, és itt nyilvánvalóan számos ajánlatot meg kellene tudni vizsgálni. Ez lehetséges, de ebben is egy bizonyos szintű harmonizációra van szükség. Például, amikor a prémiumokról szólunk, akkor tudjuk, hogy erőteljes a verseny ezen a területen. Mert ha valaki nagyon erősen igénybe vevő munkát végez, és esetlegesen tudja, hogy nyugdíjba vonulása előtt elhalálozik, akkor tudja, hogy akkor ő például magasabb szintű nyugdíjat tud majd elérni, mások esetleg megelégednek alacsonyabb szintű nyugdíjakkal is. Például, hogyha valaki téli sportokat ül, sielni jár, akkor más a biztosítási prémium, hiszen ezek a személyek nagy kockázatnak teszik ki magukat. Tehát itt mindenképpen szükség lenne arra, hogy lehessen választani. Azonban Hollandiában megpróbálunk számos lehetőséget felkínálni az önálló munkavállalóknak, hogy belépjenek a rendszerbe, és remélhetőleg most az Európai Unió révén jó termékek állnak majd rendelkezésre mindenki számára. Az elképzelés az, hogy védelmezzük a fogyasztókat, ahogyan ez számos módosítóból, kompromisszumból is kiviláglik, amelyek számos garanciát foglalnak magukban. Azonban végezettül az EIOPA meghatározó szerepet játszik majd. A nagy problémánk azonban az, hogy mi kollektív nyugdíjat részesítenénk előnyben alapként, nem pedig egyéni nyugdíjat. Azért is, mert gyakran a kollektív nyugdíj hozadékai sokkal magasabbak, mint az egyéni nyugdíjak esetében kifizetett összegek. Számos módosítót benyújtottunk, ezek még nem jelennek meg a kompromisszumos módosítókban. Az az elképzelésünk, hogy elérjük, hogy a nyugdíjalapok a PEP-ben megjelenhessenek, bizonyos feladatok rájuk háruljanak, de ehhez jól meghatározott követelményekre van szükség. mindaz, tehát ami a kollektív nyugdíjakra érvényes, az más formákra is érvényes kell, hogy legyen, ugyanakkor e formák nem mindig összevethetőek. Próbáljuk, megpróbáljuk elkerülni, hogy a módosítóinkat elutasítsák, ezek ugyanis nagyon fontosak. Együttműködünk, ez bizonyos, de attól tartok, hogy nehézségekbe ütközünk majd a vita során. Köszönöm. And then I would like to give the floor back. Köszönöm, Denis. Colin Langen következik, akkor a jelentéstevő, hogy lezárja ezt a témát. Ja, Frau Vorsitzende, vielen Dank. Igen, elnök asszony, köszönöm szépen. Érdeklődéssel hallgattam a különböző javaslatokat. Sok ilyen javaslat már szerepel a módosítókban, a kompromisszós módosítókban, de tovább is bizakodó vagyok, hogy holnap, amikor még az egyes pontokat megvitatjuk, akkor széles körű megoldásokat tudunk majd kialakítani. De Jong úr, tudom, a követ, az utolsó találkozón is hogy ön máshogyan értelmezi a magányugdíj formákat, ez teljesen jogos, ezt a véleményet képviselheti. Ugyanakkor a Pepet illetően nem hiszem, hogy ez teljes mértékben a harmadik pillér része kell, hogy legyen. Együtt kell élnünk azzal, hogy bizonyos pontokat illetően más a véleményünk, ugyanakkor nyitottak vagyunk önökkel szemben, illetve a kollégák véleményét is megpróbáljuk mind a kompromisszumokba befoglalni. Köszönöm. Thank you very much, and then I see... Köszönöm szépen. Hogyha jól látom, akkor a következő ülésen Június 18-án vitatjuk majd meg a kompromisszumos módosítókat. A következő napi rendű pont pedig egy véleménytervezet megvitatása, ez pedig egy parlament és tanácsi rendelet, amely az egészségügyi technológia, technológiával foglalkozik. Büszoly úr a jelentést, tevő megadom neki a szót. Very much, Madam Chair, dear colleagues, uh, I welcome the new proposal present. Köszönöm szépen, uh, tisztelt elnök asszony, üdvözöljük az új javaslatot, hiszen ennek két fő célja az, hogy az egészségvédelmet növeljük, illetve a belső piac jobban működjön. Ami a belső piac működését illeti, a javaslat bizonyos hiányosságokat orvosol a HTH területén először is. A technológiai fejlesztők esetében, hogyha több tagállamban dolgoznak, akkor különböző adatokkal kell megbirkózniuk, illetve hiányzik a kiszámíthatóság, és az innováció is sérül hosszú távon. Fontos ez a KKV-k számára, hiszen az administratív terheket csökkenthetjük, illetve a megfelelési költségeket, illetve elkerülhetjük az átfedéseket is. A második hiányosság a munka duplikációja, mind az egészségügyben dolgozók számára, mind az, az iparák számára, itt a javaslat költség megtakarítással járhat az egészség technológia kialakítói, kifejlesztői számára. Aztán az önkéntes együttműködés tekintetében további finanszírozási lehetőségekre van szükség, és itt a javaslat segítséget nyújt. A véleményem 35 módosítóból áll, a következő témák alapján áll ez össze. Szerintem így a bizottsági javaslatot javítani lehetne. Először is szaktudásra van szükség a koordinációs csoportban. Így egy független döntéshozatali folyamatot, folyamatot lehetne e, kialakítani, és megfelelő szaktudással működhetünk együtt. A gyógyszerek, az egészségügyi eszközök és az in vitro eszközök esetében. Közös fellépést alakíthatunk ki, ennek tekintetében nagyon fontos, hogy az érintettek rendszeresen tájékoztatást kapjanak. Aztán kevesebb lenne a késedelem, hiszen az ütemterv lehetővé teszi a piaci engedélyezést, és így elkerülhetőek a a gyógyszerek piacra kerülésének a késedelmei. Aztán a bizalom, nagyon fontos, hogy az érzékeny adatokat bizalmasan kezeljük. Negyed sorban az ellenvetést írásban be lehet nyújtani, ezt az opciót biztosítani kell, Ez az opció nagyon fontos, ez egy fellebezési mechanizmusként is kezelhető bizonyos HTH nemzeti folyamatokban. Aztán az update, a technológiai fejlesztők kérhetnek update-et, frissítést a klinikai értékelés során, hogyha erre való bizonyíték rendelkezésre áll, még akkor is, hogyha ez a követelmény nem volt benne az eredeti klinikai értékelésben. A kiválasztási kritérium az átmeneti fázis során a 31-es és 10-es cikkben kerülnek meghatározásra, ez azonban nem pontos. Itt ismét a koordinációs csoport feladatára hívnám fel a figyelmet a 9-es és a 26-os módosítóra. Aztán a jogalkotók bizonyítékot kérhetnek, amennyiben adatok állnak rendelkezésre, itt a 31-es módosítót emelném ki, és végül a metodológia a 22-es cikkre utalnék, itt is egy javaslatot nyújtottam be, a végrehajtási aktust, a delegált aktussá változtatnám, a 27-től 30-as módosítók ölelik föl ezt a témát. Nagyon fontos, hogy olyan metodológiát hozzunk létre, amely rugalmasságot biztosít, és így bizonyos terápiákat megfelelően és méltányosan lehet értékelni, elemezni. Fontosnak tartom azt, hogy a bizonytalanságot elkerüljük, gondolok itt az úgynevezett árva gyógyszerekre, ezeket random módon, ezek random módon történő értékelése esetleg nem lehetséges. Így foglalnám össze a módosítómat, és természetesen állok rendelkezésükre, kíváncsi vagyok a többi véleményre, javaslatra, és természetesen minden javaslatot figyelembe veszek. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Most a szocialisták árnyék jelentéstevőjét fogjuk meghallgatni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Köszönöm ezt a jelentéstervezetet. Az üzleti érdekekről elég sokat hallottunk az imént, illetve arról, hogy a vállalatok hogyan férnek hozzá bizonyos információhoz, illetve szolgáltatásokhoz. Valójában betegekről van szó, és beteg jóléti kérdésekről, tehát itt az orvosok, ezen felül az orvosok, a gondozók, az ápolók és az egészségügyben dolgozók érdekeit is figyelembe kell venni. Néhány anekdotát hadd mondjak el ezzel kapcsolatban. Először is hadd mondjam el azt, hogy örülök ennek a bizottsági javaslatnak, örülök, hogy az egészségügyel kapcsolatos kérdéseket ezen a szinten is harmonizálni szeretnék Európában. Mert jelenleg az, hogy a, ennyire szétaprózódott az egészségügyi technológia, az bizony a rosszat tesz a belső piacnak, illetve átfedéseket is eredményez, és az átfedés az pénzügyileg sem pozitív tehát a pénzzel és az idővel is csinyán kéne bánnunk. És itt a betegekre kell erőteljesebben összpontosítani, és a közjóra Európában minden beteg jóléte, a jobb ellátás, az innovatív technológiák, főként itt, az Inkóban kellene, hogy a középpontba kerüljenek. Éppen ezért azt követelem, hogy a civil társadalmi szervezetek, a különböző szakmai csoportok képviselői az egészségügyben, a beteg szervezetek és a szociális partnerek erőteljesebben bevonandóak a teljes folyamatba, és véleményeik, eredményeik tekintetbe veendőek. A teljes heti folyamat ezen kívül egy közös költségvetésből megfelelőképpen finanszírozandó a több éves pénzügyi keret keretei között. A nemzeti költségvetésekben nem keletkezhetnek pluszköltségek. Mindenképpen el kell kerülni, hogy a lobbisták be befolyásolják a hát, a folyamatot a finanszírozás révén. És ugye itt dekapcsolódik a fogyasztóvédelem a területeinken, nagyon jól tudjuk, ismerjük ezt a problémát, állandóan szembesülünk vele. Az egész folyamat átláthatóbb érthetőbb kialakítást igényel. Minden jelentős adatot nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. Ezért támogatom a követelést is, hogy egyfajta IT platform jöjjön létre, ahol is az összes szükséges információ a tanulmányok eredményeit, illetően nyilvánosan hozzáférhető. Ez egyrésztről bizalmat teremt a rendszer felé, és másrészt egyfajta ellenőrző funkciót is létrehoz független harmadik személyek részéről. És egy utolsó dolog, amit megemlítenék, a döntéshozatal kérdése, az úgynevezett koordinációs csoport. Minden egyes döntést kétharmados többsége, nem pedig egyszerű többséggel kell hozni szerintem. Ez szélesebb körű konszenzus teremtene a tagállamokban. Végezetül még elmondanám, hogy itt váltásra van szükség, különösen az egészségügyi ellátás területén, és itt a cél a betegek jóléte, másrésztről pedig egy európai szinten megfelelően felszerelt egészségügyi rendszer kialakítása. Köszönöm. Thank you very much. Um... Köszönöm. ECR következik. Nem tudom, hogy ki a jelentéstevő Dan. Dánsz. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, köszönöm eddigi munkáját, vagy az előadó munkáját. Ez a kérdés a tanácsban, illetve a tagállami parlamentekben egy nagyon vitatott kérdés, az egészségügy nagyon fontos, és amint harmonizálnánk bármit ebben a témában, ellentámad a tanács. Nagyon fontos az, hogy az átfedéseket megpróbáljuk elkerülni, és ezzel e, európai szinten többet tudunk tenni például a kutatásért. Azt gondolom, hogy a közösek a normáink, az jót tesz a versenynek, és csökkenti a költségeket a betegek számára is. Főleg a kisebb tagállamok profitálnának ebből, nekik nem kéne akkor saját klinikai vizsgálatokat tartani. De nagyon fontos az, hogy a különböző technológi, egészségügyi technológiai érdekeltségek között meglegyen a kölcsönös bizalom. Az ECR-ben a szubszidási problémákat mi is fontosnak tartjuk, hiszen a tagállami parlamentek egyébként ezt már felemlítették, ezzel kapcsolatban vannak módosítóink. A nyolcas cikkre vonatkozóan ugye ez arról szól, hogy a tagállamok a már értékelt egészségügyi technológiák esetében nem hajthatnak végre újabb vizsgálatot. Szerintem meg kéne hagyni a tagállamoknak ezt a jogot. Ez a rendszer jól működik néhány tagállamban, és hogyha az új rendszert bevezetnék, az lehet, hogy jót tenne egyes tagállamoknak, de nagyon fontos, hogy ne legyen káros hatással azokra a tagállamokra, ahol ez már jól bevált. Aztán az, a jogi alappal kapcsolatban is vannak gondjaink, a 114-es, a belső piacban bekövetkezett zavarok, ez lenne a jogalap, nem biztos, hogy ez a legmegfelelőbb, és még hogyha emellett is érvelünk a 114 mellett, miért nem lehetne ez, miért kell, hogy ez kötelező lehess, miért kell, hogy ez kötelező legyen? Szerintem ez önkéntes megközelítés kéne, hogy legyen. Ezek lennének tehát a gondjaink várom a tárgyalások folytatását, és remélem, hogy előbb-utóbb azért sikerül megegyezni. Köszönöm szépen! A többi frakciótól nem látok itt egyetlen árnyékjelentéstevőt sem, úgyhogy az Európai Bizottság következik. Ambélasz Asszony, hol ül vajon? Ott, hát akkor meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, köszönjük a lehetőséget, és Bustoly úrnak is köszönjük ezt a véleményt. Egyértelmű, hogy a bizottság javaslatot alapján támogatják. Nos, ez egy fontos javaslat számunkra, és az is nagyon fontos, hogy nem nullára indulunk ebben a kérdésben, több mint 20 éves együttműködés van mögöttünk, egy projekt alapú formátumban, is úgy gondoltuk, hogy most jó lenne az együttműködés, illetve az elkötelezettség szintjét európai szinten növelni. És úgy véljük, hogy a tagállamok, a beteg és az ipar számára is hozzáadott értéket teremt majd ez a javaslat, ha megvalósul. Ha megengedik, akkor most néhány észrevételt, észrevételre reagálnék. Szeretném biztosítani önöket arról, hogy a koordinációs csoportban valóban részt vennek a tagállamok, célunk, hogy a tagállamok számára lehetővé tegyük, sőt ösztönözzük őket abban, hogy részt vegyenek ebben a koordinációs csoportban, azoknak alcsoportjaiban, különböző konstellációkban, különböző szakértőkkel, és az egészségügyben dolgozók, illetve az egészségügyi, az egészségügyi eszközöknek a különbözőségét is figyelembe kell venni. Aztán az időzítés, az üde, ütemterv, hát ez természetesen nagyon fontos, főleg a, az együttes klinikai vizsgálat esetében, és amikor konzultáltunk az érintett felekkel, ők is erről számoltak be. Célunk az, hogy az orvosi termékek esetében ezt megtegyük, tehát ahol készen áll egy termék arra, hogy forgalomba hozzák, ott kéne ezt eh, közösen, együttesen megtenni ezt a klinikai vizsgálatot. A száz napot célozzuk meg, optimisták vagyunk, próbáljuk ezt elérni. Ami az orvosi műszereket illeti, itt kicsit más a helyzet. Mert mondom, ezeken a területeken a piac egy kicsit másmilyen aztán bizalmassági kérdések, vagy titkosítás. Egyetértünk azzal, amit Busoly úr elmondott ezzel kapcsolatban, ez tényleg nagyon fontos, és nagyon fontos, hogy itt átláthatóság érvényesüljön, ami az egészségügyi technológia fejlesztőit illeti, nos, hadd mondjam el azt, hogy abból indultunk ki, hogy a fejlesztőkkel folytonosan konzultálni kell, az adatokat és a különböző dokumentumokat ők fogják ellenőrizni, tehát hogy valóban helyesek -e, de nem szeretnénk magában a vizsg- nem szeretnénk magában a vizsgálatba bevonni, a klinikai vizsgálatban a fejlesztőket. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy egyformán kezeljük, egyelő bánásmódban részesítsük ezeket a fejlesztőket, tehát például a hatály meghatározásánál ők már nem vennének részt a munkában. Ami arra vonatkozik, hogy minek kell szerepelni egy-egy ilyen pályázatban. Szerintem nagyon fontos az, hogy az összes releváns adat szerepeljen egy vizsgálati kérvénynél, de a beadás időpontjában nem létező adatokat nyilván nem lehet számon kérni. Például, hogyha új klinikai vizsgálatok jelennek meg, vagy tanulmányok, akkor ezeket nem lehet számon kérni később. Egyébként ilyesmit kértek az ipar résztvevői, tehát a meglévő adatokat kell csak beszolgáltatni. Westphal úrnak is volt egy észrevétele, Szerintem a betegek véleményét igenis nagyon komolyan figyelembe vettük, amikor kidolgoztuk ezt a javaslatot. Arra számítunk, hogy a betegek részt vesznek majd a folyamatban, hogy konzultálnak velük, illetve folyamatosan tájékoztatják őket, és hosszú távon az innovatív egészségügyi technológiák azzal az eredménnyel járnak, hogy javul majd a betegek számára elérhető szolgáltatások javulnak majd. És szintén, ez már elhangzott az év, ha érv, hogyha nincs annyi átvedés, akkor csökkennek a költségek. Még egy dolog, egy IT platformot is szeretnénk létrehozni, pontosan azért, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Szavazati szabályok egyszerű többséget, egyszerű többséget javasolunk, és azért arra remélünk, abban reménykedünk, hogy konszenzusos lesz majd az ezzel kapcsolatos vélemény, tudván, hogy itt eh, egy inkluzív végeredményre számítunk. Dalton képviselő arra vonatkozóan tett fel kérdést, hogy mennyire lesz majd ez kötelező érvényű, az a jelentés. És hát a eh, politikai viták középpontjává vált ez a téma. A magunk részéről azt szeretném leszögezni, hogy pontosan mit is jelent a nyolcas cikk, és mit is jelent ez a kötelező jelleg. Nos, hogyha EU-s szinten kívánunk együttműködni, akkor abból a tagállamoknak is kell tudni profitálni, és lehet, hogy az eljárások tagállamra tagállamra változnak. A lényeg az, hogy ne kelljen megismételni egy már elvégzett folyamatot, tehát ne kelljen egy EU-s szinten elvégzett folyamatot tagállami szinten megismételni. Viszont tudjuk, és értjük, hogy kontextus függő is, hogy egy-egy eredményt hogyan értékelnek a tagállamokban, például a nem klinikai elemek értékelésére vonatkozóan, illetve hogy utána például az árazással vagy a visszatérítéssel kapcsolatban milyen döntéseket hoznak a tagállamok. Aztán van egy magyarázat is, egy indoklás is a javaslat mellett, ezt ajánlom figyelmükben, de tudom, hogy a hatásvizsgálatnál nagyon sok az átfedés, ezért gondoltuk azt, hogy a 114-es cikk a helyes jogalap, és ne felejtjük el, hogy a 114-es cikk minket is kötelez arra, hogy magas szintű egészségvédelmet valósítsunk meg. Ezért gondoltunk tehát a 114-es cikk. Nem. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje június 12-e, déli 12 óra, és angol nyelven kell ezeket benyújtani. A módosítók megvitatására a következő szakbizottsági ülésen kerül majd sor, június 18-19-én és ezzel le is zárom ezt a napirendi pontot azzal, hogy visszadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, nagyon röviden szeretnék én is köszönetet mondani az összes hozzászólónak, különösen Dalton úrnak a pozitív véleményért. Illetve szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy célunk az, hogy a felesleges megduplázásokat, a munka megkettőzését elkerüljük. Természetesen tudjuk, hogy nem lesz könnyű az Európai Uniós választások előtt a tető alá hozni ezt a jogszabályt. Azt hiszem, hogy ez nagymértékben függ majd a parlament végleges szövegétől, illetve a tárgyalási fordulóktól veszhet asszonynak. Köszönetet mondok a javaslatáért. Természetesen a betegek, a páciensek a legfontosabbak, ezt én is tudom és elismerem. A legfontosabb előny pedig nem más, mint az innovációhoz való hozzáférés, amely megfelelő időben történik. Másrészt két kategóriát nevezhetünk meg. Egyrészt ott vannak a szabályozók, illetve a technológiai ö, értékelési szakemberek, másrészt pedig ott vannak a cégek, a multinacionális cégek, a KKV-k, különösen az orvosi műszerek területén. Fontos tehát az egyensúly a két kategória között. A román nemzeti egészségügyi biztosítás rendszer vezetőjeként nagyon, tudom, nagyon is jól tudom, hogy néha nehéz az innovációt beemelni a költségvetésbe, és természetesen ez aggályokat vet fel, de természetesen minden tagállam dönt majd. Itt az általános metodológiát vázoljuk. A páciensekkel konzultációt folytattunk, a páciensek szervezeteivel fölvettük a kapcsolatot, és úgy tűnik, hogy nyitottan állnak a jogalkotási javaslat előtt, rábólintanak azért, mert az innováció így hamarabb eljut a páciensekhez, és nagyon fontos az, hogy az Európai Bizottság kimondta azt, hogy az új testületek felelása, felállítása során a páciensekkel konzultálnak majd. Pár évvel ezelőtt a klinikai tesztelésekre vonatkozó jogszabályokért is felelős voltam, és küzdöttem az átláthatóságért, azt hiszem, hogy előrelépés történt ezen a területen, úgyhogy természetesen valamilyen megoldást lehetne kialakítani. A nagyobb fokú átláthatóság minden, mindannyiunk közös érdeke. Köszönöm. Um, and I mentioned dates. Köszönöm szépen. A dátumokat már felsoroltam, ez pedig azt jelenti, hogy ezt a napirendi pontot lezárhatjuk, és aztán 16 óra 15 perckor folytatjuk a munkát a következő napirendi ponttal. So, we continue with our meeting uh, with... Folytassuk az ülést, szavazunk. Először is a vasúti utasok jogai és kötelezettségei témában fogunk szavazni. Denis De Jong a jelentéstevőnk. A szavazás előtt hadd mondjam el azt, hogy Géphert asszony visszavonta a 346 és a 357-est. Először 87-esről szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 88-as mellette, ellene, tartózkodok, ezt ellenőrizni fogjuk, a 88-asról szavazunk. I close the vote. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Parancsoljon! Yes, please, you have Sorry, Chairman, I have to report... Parancsolj! Nekem nem működik a szavazógépem. Ah, I recognize that voice. <laughs> Tudom, ki kiabálta be azt, hogy túl késő. Mi lenne, ha átülne egy másik helyre? Is it working now? Most működik? It doesn't like me, Chairman. How amazing. Lehet, hogy én vagyok a baj. Akkor elképzelhető, hogy a szavazókártyája nem működik? Hogyha egyik gép sem működik, akkor valószínűleg a szavazókártyával van a gond. That isn't working either. Is that not working? Ott sem? No. no let's see. Okay, so we will continue the... Jó, azért folytatjuk addig a szavazást. Uh, so the former was adopted with one vote. Then... Jó, akkor 88 elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 90-es módosító mellette? Ellene. Tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk, a 90-esről szavazunk. Ah, ah. Yeah. It's decided to work, Chairman. Thank you very much. Most már jó, elnök asszony. Jaj, de jó. Akkor még valaki fog szavazni. Hol is tartunk? 90-esnél szavazunk. Hogy járunk. 90-es, igaz? Jó. Uh, Elutasítottuk. A 88-as pedig elfogadtuk, igaz? Once the result is announced, you, we can't reject. Amint ha bejelentette már az elnök az eredményt, akkor nem tudjuk megismételni. Tehát a 88 as nem tudunk még egyszer szavazni. He said so, he said so after the vote. Sajnos csak az eredmény bejelentése után mondta ezt. Ha előtte szólt volna, akkor beszámíthattuk volna, de sajnos túl későn szólt. 91-es módosító ki van mellette? ellene tartózkodók elfogadtuk. 95-ös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 97-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 96 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 98-as mellette ellene tartózkodók elutasítva 99 mellette, ellenőrizni fogjuk akkor a 98-ast. We close the vote. And it is... Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 99-es módosító mellette, ellen tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk, a 99-esről szavazunk. We close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellette? Ellene. Tartózkodók. Szerintem ezt elfogadtuk, de a biztonság kedvéért ellenőrizzük. 9-es kompromisszum tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodók, elfogadók. 114-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 120-as, 121-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 127-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 128 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 130 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 132 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 133 mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elutasít. Nem, ezt ellenőrizni fogjuk, 14-es kompromisszum. We close vote. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 150-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, nem látom a kezeket. 150-esről még egyszer mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 149 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 151 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 152 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 100, de 10-es módosító, 10-es, nem, okafogyottá vált. 154-es is, 156-os következik. Mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 155 mellette ellene. False, indeed, indeed. Ez is okafogyottá vált. Compromise 15, I think. If I'm correct, compromise 15. 15-ös kompromisszum? Talán arról kéne szavazni? So compromise 15. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadó. 166-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. De ezt ellenőrizni kéne, nem látni jól a kezeket. 166-osról szavazunk. I close the vote. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 167 mellette ellene tartózkodók nem okafogyottá vált, elnézést kér az elnök, 168-as következik mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 169 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 170 mellette ellene tartózkodók Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizni kéne. 170-esről szavazunk. We close the vote. Lezárom a szavazást, valóban elutasítottuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadó. 179 mellette, ellene, tartózkodók, elutasító. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók. Úgy látom, hogy elfogadtuk, de a 17-esről fogunk most szavazni. Close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 100. 189-es módosító mellette ellene tartózkodók nem látni jól, ellenőrizni fogjuk, 189-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elődösítve. 190-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 191 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 192 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as kompromisszum, 19-es, nem, 18-as kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 209-es módosító mellette ellene tartózkodók talán elfogadtuk, de erről szavaznunk kéne 209-es módosító. We close the vote. Lezárjuk a szavazást. Szavazat egyenlőséggel utasítottuk. 210-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 211 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 213 mellette, ellene, tartózkodók elfogadó. 212 mellette ellene tartózkodók elfogadó. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadó. 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 229-es módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodok. Úgy látom, hogy elfogadtuk, de ezt ellenőrizni fogjuk, 229-esről szavazunk. We close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 230-as mellette. Ellene. Tartózkodók elutasító. 235 mellette. E ellene. Tartózkodók elutasítva. 233 mellette ellene tartózkodók el, elfogadtuk, 232 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 231 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 234 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 236 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 22-es kompromisszum mellette elmenne, tartózkodók elfogadtuk. Vannak itt azonos módosítók, megvan a listájuk. A 17-essel kezdődik, mellette ki van, ellene tartózkodók elfogadtuk. 247 mellette, ellene nem, ez okafogyottá válik. 249-es következik, 249 mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk, 249-esről szavazunk. We close the vote. Elzárom a szavazást, elfogadtuk. 250 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 251, 252 együtt mellette, ellene. Néppártal mi történt? 251, 252 mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 253, 254 mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 255 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 257 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 256 mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk, tehát 257. We close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 258-259 együtt, mellette, ellene. Tartózkodók elfogadók. 23-as kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 23-as kompromisszum, 24-es kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 267-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 268 mellette nem, ez okafogyottá vált. 270-es következik akkor mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük? Jó, akkor a 270-esről szavazunk. We close the vote. It is rejected. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 25-ös kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 276-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Következő okafogyottá vált 278, 79, 280 mellette ellene tartózkodik. El, tartózkodók elfogadók 283-as, 82 együtt mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 285 a következő. Mellette, ellene, tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk, 285-ösről szavazunk. We close the vote. And it just adopted. Then... Elfogadtuk. 286 mellette. Ellene. Tartózkodók. Szerintem ugyanaz a többség, de 286-osról szavazzunk. We close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 288-as mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Ellenőrizzünk valamit? Jó, a 288-asra fogunk szavazni. We close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 287 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 291 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 292 következik mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. 292-ről szavazunk. We close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 299-es következik mellette, ellene. Tartózkodók. Talán elutasítottuk. 300-as mellette, ellene. Tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk, a 300-asról szavazunk. We close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 302-303 együtt. Mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 304 sokkal fogyottá vált. 306 mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 307 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 308 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 309 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 310 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 313 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 315 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 316 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 317 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 27-es kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 3 23 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 324 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 322 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 325 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 326 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 327 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 328 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 329 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 330 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 332 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 333 és 34 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 335 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 336 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és aztán 300 So then we have to vote on amendment 338. 338 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 339 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 340 mellette ellene tartózkodás elutasít, elfogadtuk, 342 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 343 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 344 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 345 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 346. Na, visszavonták valóban, akkor 359 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 360 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 361 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 362 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 363 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 364 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 365 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 366 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3, 67 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 368 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 369 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 22 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 370 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 23 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 24 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 25 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 26 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 27 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 28 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 371 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 29 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 372 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 373 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 31 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 32 kiesik, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette, tessék, igen, blokkban szólunk, hármas módosító, tehát mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük, rendben, 50-es módosított ellenőrizzük. Elutasítottuk. 62-es módosító, ki van mellette? 62-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 64 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 65 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 69 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 71 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 81 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 80 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 82 mellette ellene tar- tartózkodás ellenőrizzük a 82-es. Lezárom. Elutasítottuk. 82 hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 84 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 86 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és végszavazás következik elektronikus formában. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 29 egy arányban, egy tartózkodással gratulálunk tehát. Yes, can I refresh me before? Ah, okay. Then the next file, it is uh, the draft opinion on the... Következő az alternatív üzemanyagok infrastruktúrája, és először is az egyes kompromisszumra szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. A 15-ös módosítót ellenőrizzük. Lezárom. Elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 18-as módosító mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg, ellenőrizzük. Lezárom. Elutasítottuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 24-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, végszavazás következik elektronikus formában, tessék. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28, 1 ellenében 2 tartózkodása, gratulálunk, és ez pedig azt jelenti, hogy az utolsó szavazás következik, ami a nem személyes adatok szabad áramlásával foglalkozó jelentéstervezet. Két bejelentésem van. Először is Anna Maria sajnos lemaradt a repülőről, nem, javítom magam. Két órát késett a repülője, ezért azt kérte, hogy olvassak föl valamit. A következőt szeretném mondani, tehát szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a jogi szolgált és az Európai Bizottság eh, véleménye szerint az egyes kompromisszum kompatibilis, és nem eh, nincs összeférhetetlenségben a GDPR-ral, és eh, az IDPS-re ugyanez a megjegyzés érvényes, ezek és szeretnénk, hogyha egy előre mozdulhatna ez az anyag, hiszen kulcsfontosságú jogalkotási javaslatról van szó, és még Pászkálnak adom meg a szót. Igen, köszönöm szépen. Anna Maria nevében a következőt szeretném elmondani. Nagyon sajnálja, hogy nem vehet részt a szavazáson, szeretne köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek a konstruktív hozzáállásért, illetve az együttműködésért minden politikai frakciónak. 20 kompromisszumos módosító született, méghozzá rekordidő alatt, az IMCO titkársága és a jogi szolgálat segítségével. Ez nagyon jól mutatja, hogy a parlament gyorsan és határozottan tud lépni a legfontosabb prioritások esetében, és így tárgyalási fázisba léphet a bolgár elnökség alatt. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és ezen bejelentéseket követően a szavazás következik 135-ös módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Valaki ellenőrizni szeretné? A 135-öst ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 215-ös módosító következik, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 216 mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, ellenőrizzük tehát a 216-ost. Lezárom, elutasítottuk. 34-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 217 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 41-es mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük, kérem, ellenőrizzük a 41-est. Lezárom a szavazást, elutasítottuk, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 43 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 3-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, azt hiszem, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum. Nyolcvanötös módosító következik, valóban 85-ös, mindenki megtalálta mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 17-es kompromisszum, mert a többiről blogban szavaztunk, tehát 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 110-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 123-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 133-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Végszavazás következik a jelentéstervezetről elektronikus formában. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27 3 arányban, és nem volt tartózkodás, úgyhogy e, gratulálunk Anna Mariának. És most szavazunk arról a mandátumról, hogy a tárgyalásokat meg lehessen indítani, elektronikus formában szavazunk. Lezárom a szavazást. Ezt is ugyanilyen többségben elfogadtuk 28-3 arányban. Köszönöm szépen! Szeretném bejelenteni, hogy a következő ülésre június 18-án kerül sor. Mindenkinek szép estét kívánok!